Először is biztos vagyok benne, hogy mindenki készen áll arra, hogy elfogadjuk a mai napi rendet. És szeretném felhívni a figyelmüket, az összes résztvevő figyelmét arra a tényre, hogy az interneten keresztül lehet követni az ülést, vagyis az egész világról figyelő szemek irányulnak felénk. Június 30-án kapta meg mindenki a napirend tervezetet. Elnézést kell, hogy kérjek uh, Cassini elnök úr nevében. Tegnap és ma az Európai Parlamentet képviseli Martinez uh, alelnökkel együtt a Koszek, uh, Koszak ülésen Varsóban, hiszen megkezdődött a lengyel elnökség. Elnökünk holnap reggeltől lesz velünk. Múlt hétfőn nagyon jó ülést tartottunk a külügyeket felelős államtitkárral. Nagyon kellemes volt ez a megbeszélés. Ma, dél, ma délután három témával fogunk foglalkozni. Szuzánnal jelentése, Brokáza jelentése, elnézést, de inkább csak Szuzánnát fogok ezen mondani, bár a közelben élünk, mégis nehéz számomra kimondani a nevét, Európai Unió hivatalos lapjának elektronikus közzététele a téma. Ezt követően a parlamenti kivizsgálásokról Martin úr jelentést fogjuk megbeszélni, és ezt követően pedig a parlament állásfoglalása tanács által módosított 2012-es költségvetés tervezetről. Ez lesz a témánk, Szódárgász úr jelentése. Holnap 9-kor koordinátorok ülését tartunk, a rendes ülés 10 órakor kezdődik szavazással. Az 51-es Márt cikkről szavazunk először a Mártin úr témája, ezt követően Császkowski elnök helyettes úr témájára fogunk szavazni az egyoldó nyilatkozatokról, és ezt követően valószínűleg Cassinio témájával, témájáról szavazunk a 192-es cikk értelmezéséről. És holnap délelőtt az elnök helyettesünk véleményével fogunk foglalkozni az európai szemeszterek témájában. Ha semmilyen elemetésük vagy módosítási javaslatuk nincsen, akkor a napi tervezetet elfogadottnak tekintem. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy új helyettesünk van a szocialista frakció részéről, később valószínűleg meg fog érkezni, Evelyn Ringner, Adrian Severin kollégánk elhagyta a csapatunkat, úgyhogy most uh, osztrák uh, kolléga, kolléga nő helyettesíti őt, lépett az ő helyébe. Következik az előző napi jegyzők, ülés jegyzőkövének elfogadása, június 14-15-i ülésről van szó. Mindenki ezt megtalálhatja a dossziéjában. A jegyzőkönyveket szokás szerint elfogadottnak tekintjük, hogyha az ülés végéig semmilyen ellenvetést nem kapunk ezzel kapcsolatban, semmilyen megjegyzést, úgyhogy ezért kérem, hogyha bárkinek bármilyen megjegyzése lenne ezzel kapcsolatban, akkor még az ülés vége előtt ezt jelezze második előadó is megjelent. Most a, az Európai Unió hivatalos lapjának elektronikus közzétételével foglalkozunk. Az utolsó ülésünkön Szohobohata asszonyt jeleztük ki az véleménykészítőjének. A téma az Unió hivatalos lapja elektronikus közvetételének érvényességére. A jog eljárás tekintetében ez az első olyan alkalom, amikor az Európai Bizottság jogalkotási javaslatát a 352-es ugalmasági záradékra alapozza. A javasolt dokumentum szempontjából egyhangú döntésre van szükség a tanács és a parlament egyetértése tekintetében. A parlamentben a jogi bizottság a felelős szakbizottság tekintetben, és a mi bizottságunk véleményt készít, intézményi és eljárási aspektusokkal kell foglalkoznunk a jogalkotási folyamat szempontjából. Ez egy precedens értékű feladat, hogy milyen eljárási lépésekkel fogja lefolytatni és követni ezt a témát, a jogi bizottság azt még nem pontosan tudjuk, ezért vannak bizonyos kérdőjelek. Most javaslom, hogy hallgassuk meg Szuzannát, és természetesen be fogja mutatni, hogy hogy akar foglalkozni a témával. Ez az első alkalom a téma tekintetében, és már meg is adom a szót, tessék. És dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Kedves kollégák, ahogy az elnök asszony is elmondta már, ez az első alkalom, amikor használjuk a rugalmassági zárulékot, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez nem a specifikus kapcsolatban ezzel az állásrólással, mert minden tagállam egyetért abban, hogy a hivatalos lapot online kell publikálni, tehát tulajdonképpen most még eljárási kérdéssel foglalkozunk, meg pedig azzal, hogy ezt a rendeletet hogyan kellene alkalmazni mert ezt a zárulékot nem indikoltak teljes mértékben. Ez az első alkalom, hogy ezt alkalmazzuk, és ehhez speciális jóváhagyásra van szükség Németországban, az Egyesült Királyságban és a Cseh Köztársaságban. A jelentés készítőkkel is beszéltünk a Juri szakbizottságban, illetve az igazgatás részéről is. Ők sem tudják azt, hogy elegendő lesz-e a formális jóváhagyása a parlamentnek, vagy pedig egy külön jelentésben kell kiemelni eh, azt, hogy hogyan kell alkalmazni ezt az árulékot. Szerintem részletesen kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert a jövőben ez egy precedenst teremthet. Hogyha itt csak egy formális jóváhagyás lesz ebben az esetben, akkor lehetséges, hogy a jelentősebb ügyekben később problémákat jelentett majd ez a hivatalos lap publikálása során. A szerződés 15-ös cikkére hivatkoznak, azonban még nem adtak teljes véleményt a rugalmassági záradékról, tehát a jogi vélemény még nem igazán tiszta. Tehát azt javasolnám, hogy két ügyet vitassunk meg a szakbizottságban. Szeretnénk-e egy lehetőséget elfogadni, ami azt jelenti, hogy egyáltalán foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy pedig azt kérjük a bizottságtól, hogy készítsenek egy jelentést, amely tisztázza azt, hogy hogyan kell alkalmazni a rugalmassági záradékot. Úgy gondolom, hogy az utóbbi opciót kell választanunk, mert különben akkor jogi bizonytalanságok kialakulni a jövőben. Uh, uh, Köszönöm szépen. Most megnyitom a hozzászólás lehetőséget a kollégák számára. Kérem mondják el véleményüket uh, a hivatalos lap elektronikus közétételéről. Egy bátor asszony már feliratkozott, Konstanz, ennél szó. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Mai téma nagyon fontos. Bár úgy tűnik, hogy jogi és technikai téma elsősorban és hivatalos téma elsősorban, hiszen vannak ilyen alap aspektusok, amelyekkel foglalkoznunk kell, és amelyeket az előadónk bemutatott. Igazából az kellene tudni, hogy az az jogi alap, amire támaszkodunk, ami az együttdöntési eljárás alapja, vagy pedig, tehát hogy az eljárás során hogyan kell elfogadni majd ezt a kérdést. A parlament számára mindenképpen egy precedens értékű témáról van szó. A, nagyon jól tudjuk, hogy az elektronikus hivatalos lap változatnak, hogy adunk-e jogi státuszt, ez nagyon fontos kérdés. A javaslatban szerepel egy bizonyos elképzelés, a 352-es cikk szerepel, amiben szerepel ez a híres ugalmasági záradék. Ez egy önmagában, ahogy az elnevezés mutatja, egy rugalmas jogi alapot jelent, és lehetővé teszi, hogy az elfogadásunkat meg tudjuk adni. Most nyitva áll a lehetőség, hogy megindítsuk a vitát arról, hogy valóban ez legyen -e a jogi alap meg kell figyel- vizsgálni, hogy milyen egyéb jogi alap lehetséges, hiszen a szerződésnek vannak olyan más cikkei is, amelyeket jogi alapnak tekinthetnénk. A 15-ös, amely hozzáférési jogot jelez az összes állampolgár számára tájékoztatási lehetőséget, aztán egy másik cikk, amelyben az szerepel, hogy az Unió hivatalos lapjában megjelennek a dokumentumok, aztán a 197-es cikk, ami az Európai Uniós jog végrehajtására vonatkozik, tájékoztatás, információs együttműködés a tagállamok között. A jogi vita nagyon gazdag lehet, és jogi és politikai kérdések forognak itt kockán szakbizottságunk és a parlament számára. Valójában úgy gondolom, hogy időre van szükség ahhoz, hogy részletes jelentést lehessen készíteni a rugalmassági záradék alkalmazása tekintetében tehát hogy hogyan kell, hogy működjön a rugalmasági záradék alkalmazása, ugye a 352-es cikkről van szó. Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb cikk ahhoz, hogy a rendelet jogalapját képezze, hiszen az, hogy az elektronikus hivatalos változat jogi érvényességet kaphasson, ez politikai kérdés, és jelentősen növeli az összes állampolgár, összes érdekelt fél szakember hozzáférését hivatalos információkhoz, valamint a jogalkotási munkánk eredményeihez valós időben, közvetlenül. Úgyhogy ez valóban az átláthatóság és a hatékonyság a tájékoztatás szempontjából nagyon fontos. Ezért szerintem hasznos lenne, hogyha kicsit több idő állna rendelkezésre arra, hogy részletesen meg tudjuk vizsgálni, a kérdést, a jogi szakértelmet is beleértve, a 352-es cikk alkalmazását meg kell vizsgálni, hogy az milyen hatással járhat, mert első ránézésre is egyértelmű, hogy említettem a 15-ös, a 197-es és még másik cikket is lehetne alkalmazni jogalapként, úgyhogy nagyon nagy tétforog kockán számunkra, a parlament számára, az intézményi kapcsolatok szempontjából és végső soron az állampolgárok szempontjából. Úgyhogy támogatom azt, hogy pontosan vizsgáljuk meg, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha a rugalmassági klauzulát veszük alapnak. Köszönöm. Merci beaucoup. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, Hefner úr kért szót kérdezem, hogy még valaki szeretne majd hozzászólni a témához. Hefner úrat követően a jogi szolgálat részéről itt van Perius úr, úgyhogy őt is nagyon szívesen majd meghallgatjuk. Hefner úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, nagyon röviden. Erről a pontról már egy korábbi ülésünkön vitáztunk. Goethe, a nagy német költő, filozófus, politika, tudós is azt mondta, hogy inkább a tartalom a fontos, mint a forma. Azt hiszem, hogy az Alkotmányügyi Kérdések Bizottságában ez különösen fontos, sokkal inkább az a lényeges, hogy milyen eljárást, illetve módszert alkalmazunk, ezt kell komolyan vennünk és megvitatnunk, nem annyira a tartalmat. Azt hiszem, hogy ezt a javaslatot aligha ellenzi bárki. Én a magamat illetően ezt elmondhatom, hogy a jogalap a 352-es kell, hogy legyen, és hogy a rugalmassági záradékot miért akarjuk alkalmazni, a 197-es cikket tartanám a jobb jogalapnak, mert a parlament szempontjából ez helytállóbb, és akkor azt hiszem, hogy problémamentes lenne az egész. De szívesen meghallgatnám a bizottságot, és megkérdezném a bizottságtól, hogy a korábbi viták során miért nem húzakodott elő ezzel a javaslattal, miért nem módosította a jogalapot, és a jogi szolgálat a javaslatát írásban ugye tanulmányoztam, és ezt, ezzel egyet is tudok érteni. Tehát ami a tartalmat illeti, ezzel egyetértek, de a jogalap kérdésében nem tudok egyetérni, akkor tudnom ezt elfogadni, hogyha egy észszerű jogalapot választunk. Köszönöm. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen, Hefner úr. És mivel nem látok senki mást, aki szót kért volna, és ahogy ugye már tájékoztattam önöket arról, hogy Peregyó úr a jogi szolgálattól itt van, akkor eh, megkérném most őt, hogy eh, kommentálja az eddigieket, és eh, köszönjük az írásban tett megjegyzéseket is. Euh, euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy a jogi szolgálat készít egy szakvéleményt erről a kérdésről. A kérdést megkaptuk Léne elnök úr részéről. A véleménynek egyszerű a következtetése, egy megállapítást tesz. A megállapítás az, hogy jelenleg a hivatalos lap, ami itt van a kezemben, egy tanácsi határozat, egy 1958-as tanácsi határozat alapján kerül közzétételre. Ez az akkori szerződés 181-es pontja alapján jelenik meg. Jelenleg ez az Lisszaboni szerződés 297-es cikkének felel meg. Aztán ez az egy első megállapítás. A második megállapítás ennek a jogi szakvéleménynek, hogy a 352-es cikk alkalmazása tekintetében mielőtt ezt a cikket alkalmazni lehetne, az Európai Bizottságnak el kell fogadnia, hogy bármilyen más jogi, jogalap, ami a szerződésben szerepel, nem alkalmazható vagy nem szolgálhat jogi alapként a rendelet meghatározásához. Harmadik megalapítás, ha ez teljesül, vagyis teljesül az, hogy nincs más jogi alap, akkor természetesen meg kell alapítani, hogy pontosít, vagy értelmezni kell, hogy a 352-esben milyen feltételek szerepelnek, vagyis van egy igény, egy uniós cél, egy uniós szakpolitika keretei között. A negyedik megállapítás az, hogy a bizottság javaslatában nem szerepelnek ezek a feltételek, vagyis nem mondják meg, hogy miért a 352-es cikk, nem mondják meg, hogy miért nincs más jogi alap, és főleg az, hogy azt nem mondják meg, hogy a jelenlegi hivatalos lap, amely a régi szerződés 191-es cikke alapján jelenik meg. Ez miért nem lehet továbbra is jogi alap ahhoz, hogy egy új fajta, új formátumú hivatalos lapot tegyünk közé, hiszen ez kellene, hogy átvegye a jelenlegi papíralapú változat szerepét. Elektronikus változat kellene, hogy helyébe lépjen, kivéve bizonyos válság és sürgősségi eseteket. Itt tehát felmerül a bizottság illetékessége. A bizottságnak kell megadnia, hogy mik azok az okok, amelyek miatt az a javaslat, hogy elektronikus interneten elérhető hivatalos lap közétételének a jogi alapja 352-es cikk legyen, neki kell kizárnia, hogy más nem lehet jogi alap. A jogi szolgálat véleményében megvizsgálta az egyéb jogi alapjavaslatokat is, amit egyébként a bizottságuk tagjai említettek. A 15-ös cikkről van szó, amiben a dokumentumokhoz való hozzáférés szerepel, aztán 197-es és a 198-as. A jogi szolgálat az első állomásnál leszállt, ha így fogalmazhatok, vagyis a jelenlegi hivatalos lap megjelenésének az alapja a 191-es cikk, ami a Lisszaboni Szerződés 197-es cikke, tehát a jogi szolgálat azt mondja, hogy miért ne lehetne azt a cikket használni. Ez a cikk, ahogy önök is tudják, ebben a szerepe, hogy minden uniós jogszabálynak meg kell jelennie a hivatalos labban. Ez a cikk nem mondja ki, se azt, hogy miért a hivatalos labban, se azt, hogy hogyan, milyen eljárással. Az 1958-as eredeti változat szerint lehetővé teszi ez a cikk, hogy a tanács különleges eljárás keretei között, vagyis, hogy a tanács illetékeségi hatáskörében, vagyis, hogy határozatokat fogadhat el általánosságban, E keretei között egy adhok eljárást alakított ki, amelynek a segítségével a tanács kérte akkoriban, hogy az Európai Parlament éljen javaslata, és a bizottság is éljen javaslata, és ezeket a kéréseket az elnökségekhez címezte vagyis a tanács egy európai parlamenti javaslat alapján fog elfogadni egy határozatot. Persze a tanács végül egyedül fog dönteni, legalábbis a régi szerződésben ez így szerepelt. Jelenleg ezt a hiányosságot ki tudjuk-e mi pótolni? Ugye a 197-es a megfelelő jogi alap. A jogi szolgálat válasz erre az, hogy igen, hiszen a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a jogalkotási funkciót együtt gyakorolja a tanács és a parlament a normál jogalkotási, tehát maga a szó is mondja a normál jogalkotási folyamat során és együttdöntési eljárással. Vagyis fenntartva azt, hogy a bizottságnak mindenképpen magyarázatokkal kell élnie a parlament és a tanács számára a tekintetben, hogy miért a 352-es cikket javasolják jogalapnak. A parlament jogi szolgálatának a következtetése az, hogy egy, hogy a 297-es lehet használni, másodszorban, hogy normál jogalkotási eljárásra kell sor kerüljön a tanács és a parlament között, természetesen a bizottság javaslata alapján. Elnök mondja, természetesen rendelkezésükre állok, hogyha kérdések, megjegyzéseik vannak. Köszönöm. Thank you very much. give us already some... Köszönöm szépen, hogy iránymutatást adott nekünk. Örülök annak, hogy Hefner úr már kiemelte azt, hogy gondosan átolvasta ezt a dokumentumot. Úgy gondolom, hogy mindannyian megkapták azt a jogi véleményt, amit a szolgálat készített el. A jogi szakbizottság a 37-es szak, cikket veszi alapul. Mi felkérhetjük a jogi szakbizottságot arra, hogy vizsgálják meg a jogi alapot. és ezt a levelet az AFPO elfogadhatja, ez a mi ajánlásunk, és hogyha a bizottság azt mondja, hogy ez egy vélemény, nem pedig egy megkérdés, akkor ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk. Köszönöm szépen, hogyha van további kérdés a kollégáink irányába, akkor megtehetik, mert itt van még velünk, hogyha nem, akkor pedig lezárom. Szeretne még bármit mondani? A jelentés készítő? Úgy gondolom, hogy fontos ez. Takže děkuji za názory. Myslím si, že... Köszönöm szépen a különböző kommentárokat. Azt hiszem, hogy konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a rugalmassági záradék felhasználása elég furcsa, és gyakorlatilag az első alkalommal kerülne erre sor. Úgy gondolom, hogy az AFKO bizottság valójában úgy gondolja, hogy a bizottságot egy jelentés elkészítésére kellene felkérnünk, annál is inkább, mivel a mi jogi szolgálatunk is úgy véli, hogy a rugalmassági záradék alkalmazása nem eléggé tiszta. Köszönöm. További észrevétel van-e? Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy akkor Átérünk a második, vagy tulajdonképpen a negyedik napirendi pontunk megvitatására. Ez pedig egy európai parlamenti rendeletre irányuló javaslat, amely az EP vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről szól. A tanács, a parlament és a bizottság határozatát váltja ez fel. Jaj, Istenem, mondja az elnök, David Martin éppen most ment ki, de reméljük, hogy már úton van visszafelé és amíg vissza nem tér, akkor addig elmondanám, hogy eh, a június 5-i ülésen már egy első eszmecserét tartottunk eh, David Martin úr jelentéséről, és ez a jelentés tervezett egy eh, kivételes jogalkotási folyamat kezdetét filmjezi a Lisszaboni szerződés értelmében. A parlamentnek kezdeményező joga van, valamint joga van elfogadni ezt az anyagot, és a tanács és a bizottság is persze részt vesz ebben a folyamatban, és ez a kivételes körülmény, ez indokolja azt, hogy alaposan megvitassuk a bizottság szintjén ezt az anyagot, még mielőtt elfogadnánk. Remélem, hogy a júniusi ülésünk óta tisztelt kollégáink kellő időt találtak ahhoz, hogy behatóban tanulmányozzák ezt a jelentést, úgyhogy ma egy nagyon gyümölcsöző vitát tarthatunk erről. Még mielőtt megadnám a szót az előadónak, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a múltkori ülésen megállapodtunk a módosítások előterjesztésének határidejében, ez szeptember 14-e éjfél. A módosítások első megvitatására a szeptember 19-i ülésünkön kerülhetne sor, és ezt követően az előadó dolgozhat a kompromisszumok érdekében, és október 11-én vitatjuk majd meg ezeket. David, most pedig a tiéd a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, ahogy helyesen mondta, sok minden történt az elmúlt ülésünk óta. Egy kicsit ismételgetnem kell magamat, majd attól tartok de szeretnék ismétetten átmenni a fő pontjain a jelentésemnek. Először is sokan még mindig összevannak, összekeverik az átmeneti bizottságokat, az ideiglenes bizottságokat, az ideiglenes vizsgálati bizottságokkal. Az ideiglenes vizsgáló bizottságok azzal foglalkoznak, azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amikor rosszul alkalmazták a közösségi jogszabályokat. Ez különböző az olyan ideiglenes szakbizottságoktól, mint például amit a klímaváltozással kapcsolatban alkalmaztunk, nincsen kapcsolat a kettő között. Három ilyen bizottság volt eddig, a Transit, a BSZ, illetve az Equitable Life vizsgáló bizottság. Miért tértünk vissza erre a kérdésre? Azért, mert a Lisszaboni szerződés hatáskört ruház a parlamentre arra, hogy vizsgálatot kezdeményezzen az ilyenfajta szabályok alkalmazását illetően, és ehhez most új szabályokra van szükség. A szabályok a Lisszaboni szerződés értelmében módosításokat irányoznak elő, és ezt nem is bánjuk, mert nem igazán vagyunk elégedettek a jelenlegi szabályokkal, és az Equitable Life végső jelentése már felsorolja azokat a problémákat, amelyekkel szembesülünk. Idézem, kivéve az Európai Bizottságot, a szabizottságnak nagyon kicsi a hatásköre ahhoz, hogy tanukat idézem be, nincsenek konzekvenciák, szankciók, büntetések akkor, hogyha egy lehetséges tanú nem kíván részt venni a vizsgálóbizottság munkájában, és nincsen büntetés a hamis tanúzás ellen sem. A bizottságnak, a vizsgálóbizottságnak nincsen vizsgálati jogköre a nemzeti hatóságokkal szemben, és akkor sem tehet semmit sem, hogyha egy magán testület nem hajlandó beadni dokumentumokat. Ezen kívül a vizsgáló bizottság nem tudja felkérni a nemzeti bíróságokat sem arra, hogy vegyenek részt a vizsgálatban. Tehát ez már kitűnően példázza azt, hogy milyen fajta problémákkal kell szembenéznünk akkor, hogyha eh, vizsgáló bizottságokat hozunk eh, eh, létre. Először és ami a vizsgálatok hatáját illeti, a vizsgálóbizottságnak minden releváns dokumentumhoz hozzá kell eh, férnie, amivel a közösségi intézmények, a nemzeti hatóság vagy magánszemélyek rendelkeznek. A szakbizottság bármilyen eh, magánszemélyt, európai állampolgárt beidézhet. A bizottságnak hatásköre van arra, hogy eh, tanúkat hallgasson meg, illetve az európai intézmények is küldhetnek ide személyeket, hogyha ezt megfelelően télik meg. Ez egy új elem, ez új elem az egyének idézések kapcsán az intézményektől. Hadd magyarázzam ezt el. Hogyha felkérjük az Európai Bizottságot arra, hogy szolgáltassanak bizonyítékot, általában ők választják meg, hogy kit küldjenek a bizottságunk elé. Lehet, hogy ennek a személynek volt tapasztalata ezzel a dossziéval, de lehet, hogy mi azt szeretnénk, hogyha egy magasabb vagy alacsonyabb szintű vagy más funkciót betöltő személy jelenne meg a bizottságunk előtt. Nagyon fontos az, hogy mi dönthessük el, hogy ki legyen ez a személy, és ehhez meg kell változtatni a tisztviselőkre vonatkozó szabályzatot is. Azzal is lehetne érvelni, hogy ez egyfajta benfentes információ lenne. Tehát meg kell, át kell lépni a közösségi szabályokat azért, hogy tájékoztassanak a rossz irányításról. A jelentésemben azt is kértem, hogy legyenek szankciók, tehát legyen a bizottságnak joga ahhoz, hogy szankciókat szabhasson ki, akkor, hogyha valaki nem hajlandó dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, rossz, hamisan tanúzik, nem jelenik meg tanúként, vagy eh, megpróbálják megvesztegetni a tanukat. A bizottság feladata az, hogy tényeket eh, gyűjtsön be, és eh, megvizsgálja azt, mi történt a múltban. Mindenképpen tényszerű adatokra van szükség, biztosítani kell azt, hogy teljes körű együttműködésre számíthatunk, és az egyéneknek is tudniuk kell, hogyha nem működnek együtt, akkor annak szankciói vannak. A szankciókat nem a szabizottság fogja közvetlenül foganatosítani, hanem megérhetjük az intézményeket, vagy a tagállamokat, a tagállamok tisztviselőit, illetve ide vonatkozó nemzeti bíróságokat. Jelenleg erre nincsen hatáskörünk, nem is kérünk erre hatáskört, nem is akarjuk azt mondani, hogy X úrnak ennyi és ennyi büntetést kellene fizetnie, vagy Y asszonyt ki kell rugni, vagy bármi. Tehát a fő feladatunk az az, hogy mi az igazságot megtaláljuk, és megfelelő nemzeti hatóságon keresztül kell ezt elérnünk. Ezen kívül a szankciók esetében is, amiket kérünk, ugyanolyan szankciókat kell kérni, amelyek a nemzeti tagállamokban is hatályosak. Hogyha a tagállamokban szigorúak a szabályok, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy a különböző tagállamokban különbözőek a szintjei a szankcióknak. Az utolsó ülésünkön néhány kolléga megkérdezte azt, hogy milyen információk vannak a tagállamokat illetően, és készítettem egy dokumentumot ezt illetőleg. A tematikus főigazgatóság megvizsgálta a nemzeti rendszereket a parlamenti vizsgálatok esetében. Ez megtalálható és egyértelműen felvázolja azokat a hatásköröket, amelyekkel a tagállamokban rendelkeznek az ilyenfajta bizottságok. Ez egy ambiciózus jelentés, de a parlamentnek eh, korlátozott eh, jogot ad arra, hogy létrehozzanak vizsgálati bizottságot. A vizsgálati bizottság feladata tényleg az, hogy elvégezze a munkáját. Én azt eh, jóslom, lehet, hogy rosszul jóslom ezt, hogy nem lesz nehéz ezt átvinni az Európai Parlamenten. A, az igazi harc a többi intézménnyel lesz majd, tehát nehéz lesz majd megalapodni ezekben a hatáskörökben a többi intézménnyel. 2007 előtt igaztatok ki a szabályokat, és a Lisszaboni szerződés értelmében most már a parlament nek joga van ahhoz, hogy vizsgati bizottságokat hozzon létre és megfelelően a munkát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jatemeki hát, kollega, és uh, utána ön következik. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy amikor egy vizsgálóbizottság áll fel, akkor megfelelő hatáskörre kell, hogy rendelkezzen. Ugyanakkor a parlament végeredményben nem egy bíróság, hanem egy jogalkotó testület. Tehát a három hatalmi ágnak egy része a jogalkotó ág, tehát teljesen egyértelmű, egyértelműen kell látnunk, hogy itt hol vagyunk. Tisztán kell ezt látni, és nem szabad, hogy átfedésekre kerüljön sor, úgyhogy nem hiszem, hogy a parlamentnek be kellene avatkoznia az igazság szolgáltatási ágba, hanem a saját területén kellene maradnia. És ahogyan az előadó is megjegyezte, a, egy parlamenti bizottság rendelkezik-e ilyen hatáskörrel? fel lehetne ezt használnia például az Olafnak, vagy sem, az ombudsmannak, vagy valamilyen egyenértékű tagállami hatóságnak. Egyértelműen kell látnunk, hogy mi a parlament szerepe, és és ha vannak konkrét területek, amelyekkel foglalkoznunk kell a jogalkotás köréből, akkor az együttműködésekkel törekednünk egyéb szervekkel. Azt hiszem, hogy ha ez megtörténik, akkor rendben lesz az egész. De ami nagyon lényeges, az az, hogy a parlament, ez nem egy bíróság, hanem egy jogalkotó szerv. Köszönöm szépen, Viland úr, aztán majd Hefner úr. Viland úr, az öné a szó. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérjek, mert eh, a frakciónk árnyékjelentéstevőt váltott, és még nem sikerült eh, kellő mélységig tanulmányoznom ezt az anyagot, illetve a határidőkkel sem vagyok még teljesen tisztában, de nagyon szívesen összeülnék majd az előadóval is, hogy megvitassam a kérdéseket. Vannak persze dolgok, amelyek már most eh, feltűnnek, ezek Ezeket szeretném nem össze-vissza, hanem sorjában kiemelni, ahogyan a szöveg is említi ezeket. Először is felmerül ugye a kérdés, hogy ezzel a szöveggel a melléklet, illetve a tulajdonképpeni szöveg közti viszonyt hogyan alakítjunk. A 185-ös és a 186-os cikkben, a szabályzat cikkeiben nagyon részletes rendelkezések szerepelnek. Ezeket részben a 95-ös dokumentumból emeltünk át. És ennek kapcsán feltűnik, hogy egyes fontos kérdések a mellékletben szerepelnek, mások pedig a rendelkező részben. Én úgy gondolom, hogy itt olyan kérdésekről van szó, amelyek nagyon fontosak, és éppen ezért a szövegbe kell, hogy tartozzanak például a kettes pontban a 3B alpont, ahol az az eddigi szabályozás szerepel, hogy a tulajdonképpen bizottsági feladatoktól eltérve csak a rendes tagok jutnak hozzá a különböző információhoz, tehát nem lehet a frakciónak bizonyos képviselőket megjelölni. Ez pedig számomra akkor tűnik fontosnak, hogyha érzékeny kérdéskörök megvitatására kerül sor. Ami pedig a 2-es 3C alpont határidejét illeti. Nos, úgy gondolom, hogy ez elfogadható, 12 hónap, kétszer lehet ezt meghosszabbítani. Az eddigi gyakorlat ez volt. Ugyanakkor azt javasolnám, hogy ezt függesszük fel akkor, hogyha a bizottság először ülésezik, hiszen gyakran hogy előkészítő munkálatokra kerül sor, amelyek nagyon időigényesek, és így nagyon sok idő vészel. Úgyhogy én az első bizottsági ülést tekinteném kiinduló pontnak. Mártin úrhoz hasonlóan a hármas cikk kapcsán, ugye a választási időszak kérdésében, elég nyugtalanító tapasztalatokat szereztem, mert ugye például egy választási évben, áprilisban, május, márciusban már nem kellene biztosítani tényfeltáró missziókat. Én úgy gondolom azonban, hogy a parlament számára egészen addig, amíg össze nem ül az új parlament, amíg meg nem alkotjuk az új parlamentet, egészen addig kellene ülésezni és dolgozni. Hogyha egy kényes témáról van szó, gondolok itt például a BSE kérdéskörére, hát akkor a téma nyilván nem megfelelő ahhoz, hogy mondjuk februárban vagy márciusban, 2014-ben már abba hagyjuk a munkát, hanem úgy gondolom, hogy akkor azon a hétfőn, amikor a parlament ülésezik, még igenis lehetne üléseznünk, és hogyha tényleg egy kényes témával foglalkozunk, akkor a parlament egy új vizsgálóbizottságot nevezhet ki, hogy mindenféle megszakítás nélkül zöggenőmentesen folytassuk a munkát. Úgy gondolom, hogy ennek a lehetőségét legalábbis kilátásba kellene helyeznünk. Továbbá nem gondolom azt, hogy az ötös cikk kettes bekezdésében minden további nélkül a szakértők a különböző kijelentéseiket, nyilatkozataikat a nyilvánosság kizárásával kellene megtenniük. Én úgy gondolom, hogy bármilyen tanúról is legyen szó, és aki azt mondja, hogy a nyilvánosság kizárásával szeretnék tanúskodni, nos ez a bizottság hatáskörébe kell, hogy tartozzon az erre vonatkozó döntést meghozni. A 9-es cikkben pedig amikor a vizsgálat eredményeiről van szó egy kisebbségi szavazás kapcsán. Én elképzelhetőnek tartom, hogy az egynegyedes kvórum amely ugye össze lehet hívni egy vizsgálóbizottságot. Itt megállapíthatjuk azt is, hogy nem minden egyes képviselő érvényesíthet így a szavazatát, mert ez egy túl nagy terhet jelentene, de hogyha az egy negyed egy kisebbségi kvórumot tud biztosítani, akkor ezt a jogi szövegben ebbe be kellene illesztenünk. A 18-as cikkben pedig jogosan szerepel ugye az, hogy az eskü alatt tett nyilatkozat nem minden tagállamban minősül szokványosnak. Ez nem minden esetben lehetséges. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy a 18-as cikk 2 bekezdésében megemlítjük azon tagállamokat, amelyek az eskü alatt tett bírósági tanúzást lehetségesnek, lehetségesként kezelik. De kiegészíthetjük ezt, és leszögezhetjük azt, hogy azt akarjuk, hogy a nemzeti parlamentek a hamis tanúzást, vagy az egy, ezzel egyenértékű jogsértést ugyanazzal a szankcióval büntetik, mint a Nemzeti Vizsgálóbizottság előtt tett hamis tanúzást. Azt hiszem, hogy az olyan országokban, ahol nincs egyáltalán ilyen szabályozás, ott elfogadható az, hogy a szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek kell, hogy legyenek. Két további megjegyzésem volna. Az egyiket azt hiszem elfelejtettem, de két megjegyzésem lett volna. Ugye a 19-es cikk kapcsán elképzelhetőnek tartom azt, hogy a hármas albekezdésben az Európai Parlamentnek biztosítjuk azt a jogot, hogy egy panasz esetén megszünteti az itt szereplő jogot, mert adott esetben a parlament az egész tény ismeretében, a tényállás ismeretében a parlament, hogyha ezt elhalaszthatja, nos, azt mondjuk, hogy nem, nem élünk ezzel a joggal, mert tudjuk, hogy bíróság elé kerülhet az ügy, a bizottság mindesetre folytatja a munkáját, és hatályon kívül helyezzük ezt a jogot. Aztán a bíróság ezt visszahelyezheti, de úgy gondolom, hogy a mi munkánk szempontjából nem kellene ezt a panasztételtől függővé tenni. Végezetül pedig a mellékletben nem találtam meg ezt a kitételt, de az eddigi szabályozásban az szerepel, hogy az 165-ös cikkben egy elég érdekes szabályozás szerepel, amelynek értelmében az Európai Parlament megszabhatja azt, hogy minden szerv a költségét fizeti. Ez tulajdonképpen a harmadik félre hárítja a terhet, a harmadik félre hárítja, hiszen nekik kell a költséget megfizetniük, és hogyha a bíróság, a, a bizottság, vagy a tagállamok, vagy a tanács az illetékesek, akkor itt az elsődleges szövegbe kell, hogy ezt beillesszük. Így első pillantásra ezek lettek volna a megjegyzéseim. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Hefner. Köszönöm szépen, Hefner úr. Ja, ich will auch zu diesem... Köszönöm szépen. Viszonylag röviden fogok hozzászólni ehhez a ponthoz bár először is szeretnék Martin kollégának köszönetet mondani a dokumentum beterjesztéséért. Erre nagyon is szükség volt. Muszáj itt előre haladnunk. Ez a dokumentum szerintem nagyon jól sikerült. Sikerült a fontos pontokat egyértelműen megnevezni, és nagyon jó dokumentumnak tartom ezt. Wieland kolléga, akivel az árnyék jelentés tevői megbeszélések során intenzívén beszéltünk. Én is a részemről kész vagyok arra, hogy beszéljünk erről. Viszont meg kell nézni azt, hogy a parlamentek hogyan működnek ezen a területen. Nálunk a Bundestagban itt új szabályozások léptek életbe. Hat képviselőnek kell képviseltetnie magát a minden frakcióból. Öt nap alatt volt egy lesz egy megbeszélés, és utána lesz egy tervezet, amit elfogad a parlament. Nagyon fontos, van, van ennek értelme, hogyha időt szakítunk a kényes kérdésekre. Jelten neki asszonynak szeretném a következőt mondani. Természetes, hogy a parlament nem bíróság, és senki sem várja azt, hogy a parlament előtt polgári peres ügyek kerüljenek, és nem is lehet ítéletet hoznunk itt, itt egyértelműen csak tisztázni tudjuk a tényállásokat, viszont az, hogyha a parlamentnek, parlamentnek nincs hatásköre arra, hogy saját jogkörében belül nyomozzon, és nincsenek eszközök erre, például azt, hogy valóban beidézzünk tanúkat, vagy hogy ö, vallomásokat hallhassunk, vagy, vagy ha nem lehet szankciókat alkalmaznunk, akkor orrunknál fogva vezetnek bennünket, nem tudunk rendesen dolgozni. Tehát, hogyha nem lesznek ilyen hatékony eszközeink, akkor igazából nem is lesz súlya egy ilyenfajta vizsgáló bizottságnak. Úgy vélem, hogy jó a tervezet, ahogy mondtam, és az is fontos, és Vilant kollégám is utalt erre, hogy a kisebbségi szavazás lehetőségét is meg kell fontolnunk. A tapasztalataim szerint nem mindig van úgy, hogy a többséget érdekli az ügyek feltárása. Amennyire én ismerem a vizsgálóbizottságokat, ahol csak voltak olyan esetek, amikor csak kisebbségi szavazással lehetett bizonyos ügyeket feltárni, és a nyilvánosság elé tárni, tehát ezeket is meg kell vizsgálnunk. Még egy kérdésem lenne, mi pedig Mártin úrhoz közvetlenül. Az eljárást én úgy értelmeztem, hogy az az elképzelés, hogyha lesz egy triológus, tehát a triológusra kell mennünk az saját kezdeményezési jelentéssel, akkor ön jelentéstevőként, illetve a szabizottság elnöke fognak tárgyalni, míg az eljárási szabályzatban én azt olvastam, hogy minden frakció, hogyha akar, részt vehet ebben, vagy részt kell vennie akár. Például ugyanez volt az Európai Állampolgári Kezdeményezésről szóló trialógus kapcsán is, nem volt semmilyen fajta nehezítés ez a tárgyalás szempontjából. Úgy gondolom, hogy a jelentés készítő, illetve a szabadság elnöke vezetnék a tárgy, tárgyalást, de a koordinátorok az árnyék jelentéstevők bevonása szerintem nagyon is hasznos, és az ilyenfajta triológusok esetében ezt javasolnám is. Yes, definitely it functioned very well. Igen, ez valóban jól működött, amikor közös jelentést készítettünk. Villandó úr újra szót kért, és utána, ha más nem fog szókérni, akkor David Martin úr fogja lezárni a vitát. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Eszembe jutott, mit akartam mondani. A tervezetben a jelentés készítőkének én is köszönetet mondok egyébként, azt mondta, hogy ha az eljárást, hogyha megváltoztatják, akkor nem csak a régi szabályokat változtatják meg, hanem egy teljesen új rendeletet fog előterjeszteni. Ebben az új rendeletben tisztázni kell azt, hogy a régi határozatot ezzel eh, megszüntetik, hatáját veszti az, mert eh, a régi szöveg az a régi szöveget magyarázatként alkalmazni lehetne, és ez nem lenne kívánatos. Még egy dolog, nem szabad, hogy nem csak, nem csak, hogy nem szabad ezt eh, magyarázat szempontjából használni, hanem Martin úr az új ö, rendeletben az van a 9-es pontot és 9-es pontjában, hogy csak akkor lehet egy nem állandó szabizottságot létrehozni a vizsgálatra, hogyha 12 hónap eltelt a jelentés leadása óta, és új tények merültek fel. És tehát új, új tények merültek fel. Tehát akkor, hogyha 12 eh, hónap eltelt, és vannak új tények. Én úgy vélem, hogyha csak 12 hónap után lehet meghosszabbítani, de, de csak akkor, hogyha új súlyos eh, tények merültek fel. Tegyük fel, hogy ez egyik eh, tanú hazudott, és megjelennek újabb dokumentumok, és nem, nem szabad az, hogy a parlament 12 napig ugyanígy tétlen maradjon. Azok a határidők, amiket említettek a határidőkön belül, az Európai Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy a vizsgálat során olyan legyen a parlament, hogy olyan kutya, ami nem csak ugat, hanem harap is, ha kell. Köszönöm szépen. Igen, nagyon fontos dolgokra emlékeztetett minket. Kedves előadó, Kérem, reagáljon a kérdésekre, megjegyzésekre. Thank you. Köszönöm. Az utolsó témával kapcsolatban, pontosan ez az alapja az én jelentésemnek. Biztosítani akarom, hogy az eljárások megfelelően folyanak le. De hasonlóan szeretnék reagálni arra is, amit Játemáki asszony mondott, hogy mi nem bíróságként működünk itt. Az eljárási kérdések, hogyha nem sikerül együttműködni, vagy hogyha hamis tanúzás merül föl, akkor mi nem felelhetünk a büntetésért, egyszerűen a nemzeti hatóságokat tájékoztatjuk, vagy a megfelelő közösségi intézményeket erről. Úgyhogy mi jogi eljárás nem indítunk. Minden esetre, amit mi tehetünk, az ajánlás készítése. Ezeknek sincs semmilyen hivatalos jogi hatása, a megfelelő hatóságoknak kell majd ezeket alkalmazniuk, végrehajtaniuk, vagy más további kutatást lefolytatniuk. Abban is igazuk van, hogy együtt akarunk működni az Olaf, az ombudsmannal, és az is jogos, hogy, és ezt a négyes cikk pontosítja, hogy amikor bírósági eljárás folyik egy témában, akkor nem állítunk fel ideiglenes vizsgálóbizottságot amikor megkezdődik a vizsgálbizottság felállítását követően a jogi eljárás, a bírósági eljárás, akkor nem jelenti azt, hogy automatikusan lezárjuk a bizottság munkáját, hanem megadjuk a lehetőséget a vizsgabizottságnak, hogy maga döntsön arról, hogy felfüggeszti, vagy befejezi a munkáját. Tehát, ha jogi eljárás már folyik, nem állítunk fel vizsgabizottságot. Ha a vizsgabizottság felállítását követően már elkezdte a munkát a vizsgálóbizottság, és megkezdődik egy bírósági eljárás, akkor maga a vizsgálóbizottság tűnt arról, hogy fölfüggeszti, vagy lezárja a munkáját. Úgyhogy nagyon fontos azt, hogy biztosítsuk, hogy nem akarunk mi itt bíróságként fölépni. Itt egy parlamenti vizsgálóbizottságról van szó, amely valamilyen nem megfelelő uh, eljárással foglalkozik, vagy közigazgatási problémával, vagy európai jog megsértésével. Villandó részletes megjegyzésekkel élt, de erre csak általánosságban szeretnék reagálni. Először is igaza van abban, hogy a kisebbségi jelentése is lehetőséget kell adni. Az árnyék előadókkal már tárgyaltunk erről, hogy mit is jelentsen a kisebbség egy ember, vagy néhány ember, milyen formában kell közzétenni, az jelentésüket. Abban is teljesen igaza van, és én ezt a magyarázatomban is tiszt, tisztába tettem, hogy ez egy új rendelet, a meglévő rendet eltűnik, amint az új rendelet elfogadásra kerül. Nincs átfedés, nem lehet visszautalni a régi rendeletre. Az új rendelet helyébe lép a most létezőnek. A parlamenti mandátum lejárata a összes munka lezárul a parlamenti mandátum lezárásakor, úgyhogy ez különösen érvényes. Tehát fontos lenne, hogy folytathassa a munkát esetleg a vizsgabizottság, hiszen a természet a vizsgabizottságnak az nem egy olyan dolog, amely felmerül hirtelen februárban, márciusban, áprilisban, a természeténél fogva valamilyen történelmi tényből indul ki a vizsgálóbizottság munkája. Tehát ha az lenne az érzés mondjuk egy választások előtt tavasszal hogy vizsgabizottságot kell felállítani, akkor számomra természetesnek tűnne, hogy meg kell várni a következő mandátumot, és a következő parlament állítsa föl ezt a vizsgabizottságot. A többi megjegyzésére most nem akarok kitérni, de természetesen majd egyeztetjük ezt, és az árnyék előadókkal is majd egyeztetünk. Hefner Orrennel is szívesen, persze lehet, hogy öt napra be kell zárkoznunk egy terembe, hogy az árnyék előadókkal tisztázzuk az összes kérdést, de tényleg nagyon szívesen az összes árnyék előadóval egyeztetek. Teljesen egyetértek önnel. Széleskörű támogatásra van szükség a parlamentben, sok frakció bevonásával, támogatásával, amennyire csak lehetséges. Széleskörű támogatást kell, hogy szerezzünk azért, hogyha tirológus elé kerül, akkor széles legyen a parlamenti támogatás. Sajnos ez mikrofonon kívül hangzott el. Ennyit szerettem volna mondani most. Tudtam volna többet is, de ennyit akartam most elmondani. Köszönöm. Sok időnk van. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a 20-as cikkben benne van, amit kért. Az Európai Unió ESZAG, stb. 95 167-es jogszabályban ez szerepel, úgyhogy a kívánsága már írásba foglaltatott. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Még egyszer szeretnék megismételni valamit, amit már elmondtam, de néhány kolléga később érkezett. Megállapodtunk a módosító indítványok benyújtásnak a határidejéről, szeptember 14 éjfél, utána a rendes szeptemberi 19-i ülésünkön fogjuk megbeszélni a módosítóindítványokat. Kompromisszumos módosítóindítványokon dolgozhatnak egészen az október 11-i szakbizottsági ülésig az árnyék előadók. Csak szerettem volna ezt megismételni mindazok számára, akik kicsit késve érkeztek, hogy ez szerint készítsék a módosítóindítványaikat. Ötös napi rendi pont parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012 évi költségvetési tervezetről valamennyi szakasz. Nagy örömömre szolgál, hogy előadónk Szaudargas úr itt van. Ez az alkalom, ez az első alkalom, hogy a Lisszaboni szerződés szerinti új költségvetési szabályok az éves költségvetési eljárás legelejétől már érvényesek. A parlament természetesen mondjuk őszintén nehézségekbe ütközött. A nehézségek egyrészt abból ed- erednek, hogy amikor a szakbizottságok júliusban találkoznak, akkor a tanácsi ö, vélemény még nem ismert a bizottság költségvetési tervezetéről. Másrészt a parlamenti napi ö, üléstervezet miatt ö, a szakbizottságoknak szeptember 8-áig kell elkészíteniük a véleményüket a tanási javaslatról, ez viszont az első hivatalos szeptemberi afkóülés előtt van. A közös vélemény az volt a bizottsági elnökök részéről, hogy nem lenne komoly a tanácsi vélemény ismerete előtt véleményt készíteni, úgyhogy az eljárási javaslat az a következő, hogy ma tisztelt kollégánk bemutatja a véleménytervezetét és néhány költségvetési módosító indítványt, és általános véleményét arra vonatkozóan, hogy a tanács határozatáról mi is a véleménye. Aztán a módosító indítványok benyújtásának a határideje július 29-e éjfél. A tagok a tanácsi költségvetési tervhez, illetve mi véleményünkhöz költségvet, módosító indítványokat készíthetnek. Az előadó a, ugyanolyan határidőig készíti el a saját módosított jelentését. Ezt követően lenne egy rövid rendkívüli AFKO ülés. Kászini elnök úr is egyetértett avval, hogy szeptember 7-én ebédszünetben találkoznánk, és reméljük, hogy minden szakbizottsági tag jelen lesz itt Brüsszelben. A pontos időpont 12.30-tól 13.15-ig lesz, szeptember 7-én tehát. Most átadnám a szót az előadónak, aki bemutatja a javaslatát. Tessék önni a szó. Hát, Actually, biudžetą mūsų komitetas e, nav gali. Köszönöm, elnök asszony. A költségvetési tervezete kapcsolatban a mi szakbizottságunk a javaslattal elégedett e, lehet. De azt is meg kell mondani, hogy még e, ugye nincs meg a hivatalos tanácsi állásfoglalás, ahogy ön is említette, de már hallottunk bizonyos jelzéseket a koreperülést követően. A többi bizottságnak még várnia kell, hogy a tanács validálja a jelzéseiket. A mi szakbizottságunknál nincsen költségvetési csökkentés, legalábbis azon sorok tekintetében, amelyek a leginkább érintenek minket. Ezeknél a költségvetési soroknál nincs jelentős csökkentés. El szeretném mondani azt is, hogy pártok, politikai alapítványok finanszírozását is megvizsgáltuk. Itt a bizottság némi finanszírozási emelést jelez a múlt évhez képest. Mindez megfelel a mi szakbizottságunk véleményének, ezen a szinten minden rendben van. Ami a többi költségvetési sorokat illeti, azokkal is foglalkozunk. A tanács átvette a bizottsági javaslatot, és mi pedig föntartjuk, illetve benyújtottuk a módosító indítványainkat, hiszen az előző évi szinten szeretnénk megtartani a finanszírozási tételeket. Ezen kontextusba illesztve úgy gondolom, hogy az állásfoglalásunkat nem kell megváltoztatnunk, támogatni tudjuk a bizottsági elképzelést, és reméljük, hogy a tanács a koreper pozícióját támogatni fogja, valamint, hogy olyan módosító indítványokat, illetve mi módosító indítványainkat el fogják fogadni. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen az előadónak. A kollégák kívánnak ehhez hozzászólni? Ha nem, akkor örömömre szolgál, hogy megjegyezzem azt, hogy Enrique Guerrero kért meg, hogy helyettesítsem, úgyhogy az ő nevében mondanám azt, hogy azt hiszem egyértelmű, hogy az előadó egy hónap, egy hónappal ezelőtt, ugye, amikor a tervezetet megvitattuk, a tanács akkor még az álláspontját nem fejtette ki, és miután a tanács június közepén ismertette állásfoglalását, most rajtunk a sor, hogy úgy mondjam, ismét a 2012-es költségvetést egy gazdasági válság közepette indítjuk. Ugye emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy ez nagyon súlyosan érintette az Európai Uniót. Ugyanakkor frakciónk úgy véli, hogy nem itt kellene a költségeket megnyírbálni, az AFKO kérdésekben, mint ugye az állampolgári kérdések, az administratív kérdések, itt azt hiszem, hogy így is szűk volt a költségvetés, tehát nem lehet kellene ezt továbbá csökkenteni, mert ez negatívan hatna az Európai Unióra. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon örültem annak, hogy a politikai pártok és alapítványok számára további források állnának rendelkezésre. Egyébként azt is hangsúlyoztuk, hogy a kommunikációban további beruházások szükségesek, ugye az állampolgárokkal való kommunikációban 2012. április 1 -e remélhetőleg ugye több állampolgári kezdeményezés is kezdődik, politikai pártok és az európai alapítványok is örömmel fogadták azt, hogy állampolgársági kezdeményezések indulnak, ez számukra is örvendetes, és az előadó is ugye azt javasolta ebben a tervezetben, vannak bizonyos elképzelések, amelyeket ugye Enrique hangsúlyoz pozitívumnak számít például az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó költségvetési utalás, növekednek az information a médiával kapcsolatos előirányzatok, negatív viszont a Európáról szóló kommunikációs költségvetési sor megint csökkent. A 2011-es előirányzatokat vissza kellene állítani, annak érdekében, hogy ez a program megfelelően megvalósuljon. És az előadó azt is gondolja, hogy a, a költségvetési sorok előirányzatai, ami nagyon fontos számunkra és a petíciós bizottság számára is, ez vissza kellene állítani. A 2012-es költségvetés nem tervezi ugye a az állampolgári kezdeményezés emelését, ahogyan ezt tudjuk, és hát ennyit szerettünk volna hangsúlyozni, már ami a pozitív kérdéseket illeti. A, 2000, a következő költségvetés egy millió eurót szán az állampolgárok Európai évének 2013-as előmozdításához, ezáltal Európát jobban lehet terjeszteni, illetve népszerűsíteni az állampolgárok körében ugyanakkor, 22,4%-kal csökken az állampolgári kezdeményezésre szánt előirányzat, ez túl sok, 60 ezer euró az összeg. Továbbá a 20 ezer euróval csökken az adminisztratív eszközre szánt előirányzat, a digitális publikációk esetében is csökken az előirányzat, ez sajnálatos, hiszen az AFKO-ban most foglalkozunk ugye a hivatalos lap elektronikus formájával, tisztelt kollégák, és hát a jelentés, amelyet ugye megvitattunk Susanna Zoborvalhával, az elektronikus lap helyettesíti majd ugye a papír formátumot, ez azonban csak akkor működik, hogyha a tavalyi költségek szintjét fenntartjuk, viszont a tanács 458 ezerrel akarja ezt csökkenteni. Ez volt tehát Enrique Guerrero hozzászólása, és még egyszer azt szeretném kérdezni, hogy valaki szeretne ehhez további megjegyzést fűzni. Mert ha nem, akkor nem tudom, ha önnek van további megjegyzése. Rendben, hát akkor akkor örömmel tájékoztathatom önöket, hogyha további megjegyzés nincs, akkor még egyszer örömömre szolgál, hogy jelezzem önöknek, hogy akkor holnap 10 órakor találkozunk. 9 és 10 között a koordinátorok üléseznek, erről már tájékoztattam önöket, tehát köszönöm mindenkinek a részvételét, és eh, az elnök a tolmácsok munkáját is köszöni, mindenkinek kellemes délutánt kívánok, és akkor holnap találkozunk. És köszönöm a csapatnak is a munkáját.